Hölgyeim és uraim! Kollégák közül többen felhívták a figyelmemet, hogy az elmúlt napokban és hetekben Európa sok területén súlyos természeti csapások érintették az Európai Unió sok polgárait teljes tengerpart szakaszokat öntött el a viharos víz eh, hatalmas károkat okozva, illetve árvizek is pusztítottak. A februári időszak alatt a frakciók megegyezése alapján részletesen vitázunk erről a kérdésről. A tisztelt ház nevében ismételten szolidaritásomról fejezem, szolidaritásomról biztosítom az érintetteket, és remélem, hogy az EU szervei és a tagállamok a lehető legkevesebb bürokráciával a lehető leggyorsabban segítenek. Hölgyeim és uraim! Január 22-én az ENSZ felügyelete alatt Szíria jövőjéről foglalkozó második konferencia veszi kezdetét. Ez a hosszú ideje nagyon várt találkozó a szíriai rezsim és az ellenzék képviselőit, valamint a nemzetközi partnereket ülteti egy asztalhoz azzal a céllal, hogy a polgárháború végét körvonalazzák, és egy átmeneti kormányt segítsenek kialakítani. A nagyon súlyos helyzet eh, Szíriában veszélyeztéti ugyanakkor a konferencia megtartását, miközben pedig a konferencia hatalmas jelentőséggel bír. Az Európai Unió minden résztvevőt felszólított, hogy ne halogassák a konferenciát, hanem tartsák meg a konferenciát. Az Európai Parlament frakciói pedig egyhangulag támogatják ezt a követelést. Parlamentünk továbbra is nyomon követi a szíriai eseményeket, és minden a konfliktus meghaladását szolgáló erőfeszítést támogatni fogunk. Hölgyeim és uraim, arról is tájékoztattak, hogy Brock kollégánk román miniszterelnök támadta egy nyilatkozatban Elmar Brókot, és legalábbis a médiumokban azt lehet kivenni, hogy a roma miniszterelnök el már Brokot. Kinyomozom, hogy mi hangzott el pontosan, és pont Viktor Pontával tisztázni szeretném ezt a kérdést. De egy valamit viszont ki lesz, leszeretnék fektetni, hogy A. elfogadhatatlan ilyen náci hasonlatokat hozni, másodszorban pedig Elmar Brock integritásához senkinek semmi kétsége nem férhet.